Mesdames, Messieurs, Hölgyeim és Uraim, kezdjük a munkát. Nous avons ce matin à nouveau des votes importants. Fontos szavazásaink vannak ma. Donc je vous demande. Tehát azt szeretném kérni önöktől, hogy legyen itt a legyen itt a szavazókártyájuk. és ez azt is jelenti, par le vote du az interim jelentéssel kezdünk, Reimer Böge és Ivaluk Alfin jelentése. Éjszaka is dolgoztak a raportőreink, annak érdekében, hogy a kompromisszumokat, az utolsó kompromisszumokat is létrehozzák, mindenki ugye ül, és ott van előtte a szavazókártyája, illetve a szavazó listája. Nem tudom, a raportőrnek van-e szüksége arra, hogy magyarázzon valamit, hogy elmondjon valamit, mielőtt szavazunk? Nem? Jó. Egyes számú kompromisszum raportőrtől ki van mellette? Ellene? egy ellenet tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább. Szóbeli módosító raportőrtől a kettes bekezdéshez. While recalling the importance of sound public finances, ki van mellette? Ellene. Tehát ön ezt ellenzi, azt, hogy felhívjuk a figyelmet a megfelelő államháztartási szabályok betartására ezt ön ellenzi. Jó, oké, okay. El, elfogadtuk, 22 bújétól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as Richard Ashworth a raportőr nem támogatja. Kiesik. Jó. 24-es Sidonia. a raportőr mellette van, ki van mellette, Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. 31-es, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Aztán jön egy másik kompromisszum a kettes számú raportőröktől, ki van mellette, ellene, hárman ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tehát a következők akkor így kiesnek. 32-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 33. A raportőrök nem támogatják, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 34-es Andrew duff szóbeli módosítóval a public deficit helyett deficit and public debt szerepelne a szóbeli módosító helyett. Így akkor támogatják a raportőrök, ki van mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk egy hangon. Hármas kompromisszum raportőröktől ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtók. Hatos kompromisszum ki van mellette? Ellene. Ta... Hárman ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 56-os Andrew Dufftól raportőrök ellenzi, ki van mellette? öten ellene, tartózkodók visszautasítva vagy elutasítva. 57-es raportőr nem támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 58-as raportőrök nem, el, nem támogatják, ki van mellette. 3. Contre. Ellene. Rité, abstention, rejet. Tartózkodás elutasítva. 59 Gujétól a raportőrök nem támogatják, ki van mellette raportőrök nem támogatják. Csak mondom önnek, Bőge úr, nem, ajánl, nem teszek ajánlatot, de mindegy ellene. A többiek tartózkodnak, vagy tartózkodnak, akkor ezt elutasítottuk. Jó, megyünk tovább. 60-as. 60-as. Raportőrök ellenzik, jó mellette? tartott ö, ellene tartózkodók elutasítva. 61-es raportőrök ellenzik. Ki van mellette? Szidonia mellett kéne most szavazni, akik akarnak. Négyem. Jó, ellenem. Tartózkodók elutasítva. 62-es GUE a raportőrök támogatják. Ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. A hetes kompromisszum következik raportőröktől. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Ettől függetlenül szavazni kell a 63-asról, ez egy GUE módosító, amelyet elfogadnak a raportőrök akkor, hogyha elfogadnak, hogyha van hozzá egy kiegészítés el. Tehát, bocsánat, nem fordítva, tehát a GUE akar valamit, és a raportőrök nem akarják. Ki van mellette? Zöldek és GUE, ki van ellene? többiek ellene tartózkodnak, akkor ezt elutasítottuk. Tehát a hetes kompromisszum enélkül az adalék nélkül van elfogadva, a nyolcas kompromisszum ki van mellette, ellene. Egy ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább, 74-es raportőrök ellenzik, ki van mellette. Gúj. Ellene. Többiek tartózkodók, visszautasítva. 75-ös Haug Fernandes a raportőrök támogatják, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk 76-os Karvajó asszony mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum raportőröktől ki van mellette. Ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 10-es kompromisszum raportőröktől ki van mellette. Az EPP részenkénti szavazást kért. Az első rész odáig tart, hogy with a focus on the less developed regions, illetve, bocsánat, az egész szöveg ezek a szavak nélkül, ezen szavak nélkül, tehát ugye a legkevésbé fejlett régiók nélkül. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók két ellenszavazattal elfogadva. A második rész, az pedig eh, eh, a legfejletlenebb régiók, aki van mellette, ellene akkor ezt megnézzük, kicsit szórakozunk a géppel. Tehát a raportőrök támogatják ezt a második részt. Ezt. Legyen világos, támogatják, támogatják, így van. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette 12 ellene 2 tartózkodás. Tehát a második részt is elfogadtuk. Tehát focus on the less developed regions benne lesz a szövegbe. Ugye? Így értettük mindannyian. A többi része a kompromisszumnak. Ez meg van szavazva. Oké, okay, akkor meg van szavazva már az egész kompromisszum, jó? A 90-est visszavonták. 11-es kompromisszum ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Hárman ellene. Elfogadtuk. Megyünk Juta, Juta 103-as módosítójához. A raportőrök támogatják, ki van mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum raportőröktől. Van egy szóbeli módosító. Először a szóbeli módosítóról kell szavazni. Raportőr úr kap szót. Először is a 12-es kompromisszumról kell szavazni, majd utána a szocialisták szóbeli módosítójáról. Tehát 12-es kompromisszum ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. És most jön a szóbeli módosító. A Youth Scheme helyett Youth Guarantee Scheme kerülne a szövegbe. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, a mellette volt a többség. Volt néhány EPP-s ellene, de azért a többség az támogatta. 13-as kompromisszum raportőrtől ki van mellette? Ellene. Tor, tor, öten ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor most szavazunk a 111-esről, amely kompatibilis a kompromisszummal, de a raportőrök nem támogatják, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Következik a 15-ös kompromisszum a raportőröktől, ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 121-es Szidóniától. Raport, raportőrök ellenzik. Ki van mellette? Kettem e, ellene. Mindenki más tartózkodók utasítva. 17-es kompromisszum raportőröktől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 124-es a raportőrök ellenzik, ki van mellette senki, tehát ez már is eltűnik. 125-ös szidóniak, raportőrök ellenzik, ki van mellette? Szidónia és a zöldek, valamint a GUE ellene, a többiek, akkor ez el van utasítva. Ezt követően 126-osról 125-esről tudunk blogba szavazni? Nem. A GUE nagyon nüanszal nézi a szélsőjobb módosítóit. 126-os jön, raportőrök ellenzik, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítva. 127-es mellette. A GUE támogatja. Biztos Richardnak tetszeni fog, ellene, mellette elutasítva. 128-as raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 130 Szidónia, raportőrök ellenzik, ki van mellette? Négyen ellene. Ta- tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszum raportőröktől ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, de eh, bocsánat, a raportőröktől mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. Most akkor szavazni kell a 133-asról, Eszter de Lange módosítója, mert azt úgymond hozzá lehet csapni a eh, kompromisszumhoz, bár a raportőrök ellenzik. Ki támogatja ezt a 133-ast? Hárman támogatják, ki van ellene? Tartózkodók elutasítva. Tehát a 19-est enélkül, a hozzátoldás nélkül szavaztuk meg. Következik a 20-as kompromisszum. Tudni kell, hogy a 137-es az majd egy hozzá csapott rész lenne, ugye? Tehát 20-as a 137-es nélkül, tehát a 20-as kompromisszum a 137-es nélkül, ugye? Jól értem. Ki támogatja a huszast? Ellene. Tartózkodók. Nos, akkor most szavazunk a 137-esről, a raportőrök nem támogatják. Ki van mellette? Nyolcan vannak mellette ellene, több mint nyolc az biztos, tartózkodók elutasítva. Nos, akkor 142-es, 143-asról tudunk szavazni blogban? Nem. Tehát 142-es Richard volt A raportőrök ellenzik, jön mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 143-as mellette. Hárman ellene. Tartózkodók elutasítva. 144-es Markus Piper ki, raportőrök támogatják, ki van mellette? Ellene. Heten ellenzik. Tartózkodók. Elfogadtuk. 145-ös ugyanettől a szerzőtől, de most az ellenzik a raportőrök, ki van mellette? Kettem. Bocsánat, hölgyeim, négyem. E, ellene tartózkodók elutasítva. A 146-os ellenzik a, tá- a raportőrök, ki van mellette? Senki. Akkor 148-as következik Richard Ashworth, ki van mellette? Senki. Senki. Akkor erősebb beszéljünk többet. 149 Helga Trüppel szóbeli módosítóval, és akkor a raportőrök támogatják. Ki van mellette? Ellene hárman tartózkodók, elfogadtuk a szóbeli módosítóval együtt. 150 kompatibilis, de a raportőrök nem támogatják, ki van mellette. Négyen ellene tartózkodók elutasítva. 151-es Richard Ashford raportőrök ellenzik, ki van mellette. Gue, eh, ellenem a többiek tartózkodók elutasítva. 21-es kompromisszum ki van mellette, ellene. Ke- hárman tartózkodók elfogadtuk. 152-es raportőrök nem támogatják, ki van mellette. Hárman ellene Négyen voltak mellette, többen voltak ellene, el van utasítva. 153-as, 154-esről lehet szavazni együtt, igen, köszönjük. Ellenzik a raportőrök, ki támogatja egy támogatja ellene tartózkodók, akkor ezt elutasítottuk, ezt a két módosított. A 155-ös Márta Andreasen raportőrök ellenzik, ki van mellette. Ellene. Többség ellene, egy van mellette, akkor ez el van utasítva. 156-os szóbeli módosítóval a raportőröktől eh, in order to treat the institutions individually, tehát egyedileg kell kezelni az intézményeket, ki támogatja. Eh, ellenzi, egy ellenző, egy tartóz, tartózkodó, kettő ellenző, bocsánat, akkor ezt elfogadtuk. Fermúr. Okay, uh, I... Rendben van, de van egy megjegyzésem a következő két módosítóhoz. De azt javasolnám azoknak, akik eh, itt az, hogy az első módosítót eh, utasítsák el. A második eh, az meg pontosan az, ami a SURE jelentésben is benne van. Tehát szerintem ragaszkodnunk kellene a SURE jelentéshez, és ne használjunk itt más kifejezést. Tehát az lenne, hogy az első ellen szavazunk, és akkor a másik mellett szavazunk. Bon, Richard n'est pas... Rendben, Richard nincs itt, úgyhogy nem tudjuk megkérni, hogy vonja be, vonja vissza a módosítóját. 157. Az eladó ellenzi. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 158 göranféle mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 22-es kompromisszum az előadók tollából, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Jön tehát Szidónia egy szóbeli módosítóval az eladóktól. In order not to. Hát azt nem tudjuk, hogy mit, de not to. A lényeg az. Ki van mellette? Ellene. Három tartózkodással elfogadtuk. 163 Jean-Pierre Audi, ez kompatibilis, de az előadónak nem tetszik, ki van mellette. Senki nem védi meg Odit. 164. Az előadó nem javasolja, ki van mellette. Senki? Senki nincs mellette? Jó, hát akkor eltűnik. A 165-öt és a 166-ot lehet együtt? A Richard félét. Ki van eh, mellette? Az előadó nem egy ellene tartózkodás, elutasítottuk őket, akkor jön a 23-as kompromisszum az előadók tollából. A szóbeli módosítóról utána szavazunk. Tehát 23-as az ALDE szóbelie nélkül. Ki van mellette? Ellene. Egy, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító, tehát kiegészítésként, such as a strict application of the N plus 2 decommitment rule to all member states without derogation. Ki van mellette? Ha. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk tehát. A kompromisszumot tehát a szóbeli módosító nélkül fogadtuk el. Akkor jön Jan Mulder 168-asa, ki van mellette, ellene, senki kitartózkodik, elfogadtuk. 48-as bekezdés, van egy szóbeli módosítója az előadónak, hogy a the continuation of nélkül legyen. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 169-es, ezt visszavonták féle, 170-es Richard féle, ki van mellette, az eladó nem, ellene tartózkodás elutasítottuk. 171 a Guetollából, két részből áll ez, első részről szavazunk. Az eladók mellette vannak. Ki még? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Második rész, ellenzik az eladók, ki van mellette, a, a GUE, és a többiek, tartózkodás, a második részt elutasítottuk tehát. 172, Frederik Dardentől, az eladók szóbeli módosítójával ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszum az eladók tolából, ki van mellette, ellene, egy. Kitartózkodik, elfogadtuk. Akkor jön a 175-ös, Görandféle, az eladók támogatják, mellette ellene, egy ellene tartózkodás, elfogadtó. Most jön Szidónia 176-osa, az eladók ellenzik, ki van mellette? Egy. Egy, egy és fél, kettő. Ellene, tartózkodás elutasítva. 177-es féle Az előadók ellenzik, ki van mellette, a Goe ellene, a többiek tartózkodás elutasítva. 178-as Andrew Duff szóbeli módosítóval az eladók részéről ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 177-es Eiderféle. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Szavazhatunk blogban a 180-asról és a 181 estől a GUE módosítóiról? Ki van mellette? A GUE és a zöldek ellene, a többiek, tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum ki van mellette? Ellene, ketten, kitartózkodik, ketten, elfogadtuk. Akkor jön az Aldaféle 186-os, az előadók ellenzik, ki van mellette? A GUE és egy zöld. Nem, nem, csak a GUE. Ellene, tartózkodás elutasítva. 187-es, Szidóniai. Az előadók támogatják. Ki van mellette? Ellenem. Egy valaki kitartózkodik, elfogadtuk. 188-as Súrián László féle visszavonásra került, 189-es George Lyon féle az eladók nem támogatják, ki van mellette? Egy, kettő, három. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 190-es Andrew Duff féle az eladók nem támogatják, ki van mellette? senki nem védi meg. 191-es Szidónia féle, ki van mellette? Ketten, hárman. Ellene? Kitartózkodik, elutasítottuk. Andrew 192-ese az előadók támogatják. Ki van még mellette? Ellene? Hárman. Kitartózkodik, elfogadtuk. Richard 193-as az eladók nem támogatják. Ki van mellette? Senki? Hát akkor eltűnt. 194-es Helga visszavonta. 195-ös Richard féle az eladók nem támogatják. Ki van mellette? Egy valaki ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 196-os Sidonia féle az előadók itt részenkénti szavazást javasolnak. Az első részről szavaznánk, as soon as possible. Az előadók támogatják, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, as any delay. Ellenzik az előadók, ki van mellette, ketten ellene tartózkodás. A második részt elutasítottuk. Nincs kávé? Még nincs. Csak egy bizonyos számú módosító után jöhet a kávé. Meg kell azt érdemelni. Merci, messieurs les rapporteurs. Köszönjük szépen az előadóknak. Na, akkor. Alda, a 197-esről és a 198-asról szavazhatunk együtt? Jó, akkor blogban. Az eladók nem támogatják. Ki van mellette? Senki. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 199-es Szidónia fél az előadók ellenzik. Mellette? Ketten. Ah, öten. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum az eladók tollából. Ki van mellette? Ellene. Egy valaki, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor azért kell sajnos a többiről is szavaznunk, bár elfogadtuk ezt a kompromisszumot. 200-as következik az előadók tollából, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 201-es, Richard írta. Ki van mellette, mert az eladók nem? Senki? Hát akkor nem fogadtuk el. 202 Andrew Duff. Senki? Hát akkor sajnos ezt se fogadtuk el. Akkor jönnek a preambulum bekezdések. Richard féle hármas. Az előadók mellette vannak, ellene, tartózkodás, elfogadtuk négyes, Helga féle, ez kompatibilis. Mellette vannak az eladók. És még ki? Ellene? Egy valaki, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös Richard módosítója, az eladók támogatják, és még ki? Ellene ki van? egy kettő három, négy öt hat Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Többséggel. 26-os kompromisszum az eladók tollából. Ki van mellette? ellene, egy valaki kitartózkodik, elfogadtuk. Akkor jön Helga 9-ese, az eladók nem támogatják, ki van mellette? Négyen, öten, ki van ellene? Ki tartózkodik, elutasítottuk. Helga 10-es módosítója, itt most támogatást lelt az eladók részéről, mellette ki van még ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Helga 11-ese az előadók egy szóbeli módosításával, hogy töröljük a political szót. Ki van mellette? Ellene. Ketten, kitartózkodik. Tehát akkor töröljük a political szót. Elfogadtuk. Helga 12-ese, az eladók nem támogatják, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 27-es kompromisszum az eladók tollából, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Jön a 16-os Andrew Duff féle, az előadók nem támogatják, ki van Andrew mellett, egy valaki ellene, tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító, Ian Mulder, az eladó szóbeli módosítójával, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító, Jean-Pierre Auditollából, az eladók nem támogatják, ki van mellette, senki, de de de, a GUE támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Tehát, jöhet a végszavazás. Egy pillanat. Megnyitom a szavazást, végszavazás következik. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. 37-en ö, szavaznak, és 40 ö, kártya van. Hmm. Hárman alszanak, de hát lezárom a szavazást. 34 igennel, egy nemmel, kettő tartózkodással. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Fantasztikus munka volt. Fantasztikus. Nos, akkor felhívnám a figyelmet, nem az önökét, mert mindenki már ismert tényekre szavazott, de felhívnám a többi jelenlévő figyelmét arra a tényre, hogy egy kompromisszumos módosítót fogadtunk el, amely figyelembe veszi a többi bizottság véleményét. A 66-os bekezdésben highlights the importance of the annexed opinions of the EP committees either complement and provide valuable guidance and further details to the MFF negotiation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 ezt akarta a kontaktcsoport Schulz elnök úrral, és ennek szellemében már egy éve kezdte el a tárgyalásokat a delegáció tanácsal, és tehát ennek szellemében folytatjuk, abban az esetben természetesen, ha a plenáris megerősíti ezt a szavazást. Apropó, október 11-e van, a tárgyalások hivatalosan 2011. október 12-én kezdődtek. Azonban ennek realitása az, hogy csak néhány hónap, néhány nap múlva kezdődik a valós tárgyalás. Nos, akkor még nem fejeztük be a több éves pénzügyi keret témáját, mert Jean-Luc Dehan jelentése még hátra van. Mindenkinek megvan ugye a szavazó listája, Jean-Luc Dehan jelentése, ami az hozzáadott érték adóra vonatkozó rendeletről szól. Az előadó pozitívan tekint erre. Lehetne blogban szavazni akkor? Igen. Négy módosítója van Isabel Dürannak. egy, kettő, három, négy. Ki van mellette? Ellene? egy valaki, kit tartózkodik, elfogadtuk. Akkor jönnek a preambulum bekezdések, van egy ötös és hatos Isabel Durantól. erről is blogban szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A hetest Rübi, Rübi félét visszavonták, Úgyhogy jöhet a végszavazás Jean-Luc jelentéséről, megnyitom a szavazást, már csak 39 szavazókártya van. Ah, nem, 40, de csak 36-an szavaznak. Úgyhogy a kollégák beteszik a kártyát, de nem szavaznak. Lezárom. De, de, de, 37, 38. Hát fantasztikus, amikor lezárom a szavazást, folytatódik. De hát egyszer csak le kell zárni. 35 igen, egy nem, két tartózkodás. Gratulálunk Zsalnőknek a munkájához. Tényleg fantasztikus volt. Akkor azt hiszem, hogy befejeztük a szavazást, de tegnap abban maradtunk, Inge Gressa kérésére, José Manuel Fernándezzel egyetértésben, hogy visszatérünk a hármas CERN, le Service d'Action Extérieure átcsoportosításra, és a külszolgálat képviselőjének feltesszük azokat a kérdéseket, amelyeket előadunk, és inkább Gressz lefogalmazott meg. Úgy hallom, Kéri Busé úr képviseli a külszolgálatot. Busé úr itt van, köszönöm, üdvözlöm Önt. A, a szolgálat költségvetéséért ő a felelős. Az előadó szeretne hozzászólni? Előadó úr, vagy Inge? Ahogy kívánják. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Nem akarom megismételni azt, amit tegnap már elmondtam Emlékezünk arra, amit hallottunk már tegnap. Van egy módosítás a költségvetésben. Itt információról van szó, 10%-ról van szó. Ezen kívül arról az ajánlásról, amelyet én fogalmazok majd meg, hogy a következő módosítások a külügyi szolgálat tekintetében jobban működjenek. Tehát eh, érthetőbb megfogalmazásban kérnénk az ajánlásokat, hogy jobban eh, kezdjünk tudni velük valamit. Tudjuk, hogy olyan intézményről van szó, amely az első lépéseit próbálgatja. A költségvetési módosítások ebben az esetben szükségesek lehetnek, és ezekről szavaznunk is kell. Ezeket meg is szavazhatjuk. Volt néhány kételj, amelyet hallottunk. Gressle asszony részéről kerültek ezek megfogalmazásra, és hogyha ezekre a kérdésekre szeretnénk visszatérni, akkor most itt van az Európai Külügyi Szolgálat képviselője és megválaszolhatja kételjeinket. Tegnap már sok mindent magammal vittem abból, amit mondtak, de most nem tudom, hogy szeretne valamit hozzáfűzni. Emlékeztetnék arra, hogy itt tényleg vannak átcsoportosítások, ez az Európai Külügyi Szolgálatot érinti. Az... Ingegeszre azonban egy sor kérdést észrevételezett, és megadom a szót Busé úrnak, illetve Ingének először. Köszönöm. Arra szeretnék eh, figyelmeztetni, hogy módosításra kerül a költségvetés, és azt akartam tegnap, hogy eh, ha lehet, olyan formában kérjék ezt tőlünk, hogy meg is értsük, hogy mit szeretnének. Szerintem jogunk van hozzá, és kötelességünk is, hogy megértsük, hogyha akarnak tőlünk valamit. Ennyi szeretnék kiemelni nem értem, nem derül ki ebben az anyagban, hogy milyen összegeket kérnek, hogy itt fejezetről fejezetre nem derül ki. Ezen kívül még nagyon félrevezető ez az egész dokumentum, mert vélelmezhető, hogy itt 4,5 millió eurót akarnak átcsoportosítani. És hogyha egy egyszerű zsebszámolóval utána számolunk, akkor ez 14,4 millió. És ezt így nem hagyhatjuk nagyon szépen köszönöm, hogy vissza tudunk térni erre a kérdésre. És hogyha az egyes átcsoportosításokkal foglalkozunk, akkor az a furcsa eredmény derül ki, hogy a 3000-es sorban, tehát ez a közalkalmazottak bére a delegációkban, olyan indokolások szerepelnek, hogy, hogy nem értem, hogy mivel indokolják. Hiszen itt egy 6,4 milliós deficit derül ki, 23 új státusz esetében. Én nem kritizálom azt, hogy új státuszok jöjjenek létre, de hogyha én ezt kiszámolom, akkor egy 9, 9 hónapra 280 ezer euró per státusz jön ki. És ez azért eléggé magas. Tehát szerintem itt azért más költségek is benne vannak, és hogyha ezt egy évre kiszámoljuk, az más. Tehát 70 ezer euró mondjuk egy alkalmazott éves fizetése körülbelül induljunk ebből, tehát ez sehol nem stimmel. Egy teljesen zűrzavaros szöveg, ez egy tohuvabohu, nem értem. Éppen ezért utána szeretném megkérdezni a többi intézménytől is, hogy hogyan csinálja. Tehát vannak itt parlamenti átcsoportosítások, vannak bizottsági, azokban kiderül, hogy mi hova megy. Olyan jó lenne, hogyha a külügyi szolgálat is meg tudná ezt magyarázni, hogy mit szeretnek. Köszönöm, hogy lehetőségünk van tisztázni. Merci beaucoup. Euh. Köszönöm, Inge. Boucher, úr kap szót. Merci, monsieur le président. J'ai bien compris que Köszönöm. természetesen foglalkozunk azzal, amit önök itt mondanak, és válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket Gressle asszony feltette. Ő át Út, ő beszélt arról, hogy a másfél milliós át, átcsoportosításról. Ez ugye mindig annak felel meg, hogy a delegációkra helyezzük a hangsúlyt. Tehát a 2012-es delegációs kiadásokról van szó, 4,5 milliárd, millió euró. Fej. De igaz, hogy az összes átcsoportosítás 14, egész, 14 millió vala 131 millióval az egyesben, a többi az a kettesben, hogy 4 millió kerül a hármasba, szirka. Ami a fizetéseket illeti a delegációkban, tulajdonképpen a 2012-es előzetes kifizetések a költségvetésben úgy kerülhetnek oda, hogy 2012. szeptemberben 130 millió körül fizettünk ki, de hát aztán van egy kis nehézség, mert vannak új munkahelyek, 20 valahány, amit az októberi előirányzatokból írtunk elő. És amikor 2012 őszén felvettünk embereket 12 hónapos fizetési előirányzattal, akkor gyakorlatilag 1%-a több a költségvetési keret. 2013-ra azonban el kell gondolkodnunk, mert nem fogjuk tudni fölvenni ezt a sok embert. Úgyhogy van egy kis probléma, nem tudjuk egészen pontosan, hogy hogyan lesznek fölvenni ezeket az embereket, most folyik mindez. Aztán ami a teljes összeget illeti, ehhez még az előléptetéseknek a költségeit is hozzá kell számolni, az oktatási költségeket, az utazási költségeket. Ez 104 millió egész tizedet ad ö, nagyjából, úgyhogy végül is a 2012-höz ö, ö, gyakorlatilag ö, viszonyítva az a különbség, hogy több mindenkit kell fizetni, mint a, amire kalkuláltunk 2011. január-februárjában. Tehát most ez új elemként jelenik meg. De nyilván nem ez volt az egyetlen különbség, ez az egyik. Nincsenek új munkahelyek itt. A létező munkahelyekről van szó, ami több, mint amit elő, előzetesen gondoltunk. 5,1%. Tehát uh, ennyit szerettem volna magyarázatképpen elmondani. Merci, Inge. Köszönöm szépen, Inge. azt gondolom, hogy ez nem lett ezzel biztosabb, illetve világosabb. Nem érzem magam okosabbnak nem lehet azt tenni, amit a többi intézmény teszi, hogy leülök az irodámba, és szépen átolvasgatom, és megértem? Túl sokat kérek? Mi vagyunk a költségvetési hatóság, nem az a célom, hogy önöket nehéz helyzetbe hozzam, de azt gondolom, hogy ennél több át láthat, átláthatóságra van szükség, tehát önök, önök átláthatóban kell, hogy működjenek. Nézzük akkor a posztokat, illetve a munkahelyeket. Megkaphatnám ezt a magyarázatot írásba alapvetően? 23 ehm, új állásról van szó tehát 23 és 280 ezer euró 9 hónapra, ez szerintem nagyon sok egy közalkalmazottnak. Még akkor is tudjuk, hogy a világ legdrágább közalkalmazottai nálunk vannak. Mit nem értek még? Tehát itt még van egy ilyen 5,1 és 8,5 százalék. Vélelmeztem, hogy ez egy abszolút számot tükröz vissza, vagy ez most egy új szám, vagy mi rejlik mögötte? Egy 20 további státusz. És ezek további költségeket fognak okozni. Egészen egyszerűen tudni szeretném, hogy mi kerül itt ennyibe. Köszönöm és pedig szeretném írásban, hogyha ez valahogy lehetséges. Nem értem. Egyszerűen nem értem, nyilván lassú az agyam, de nem értem, hogy mit akarnak. Bien, très bien. Bon, merci beaucoup. Köszönöm. És köszönöm, hogy fel tettük a kérdést. Busé úrnak köszönjük a szóbeli választ, írásban is szeretnénk látni. Nem arról van szó, hogy megkérdőjelezzük a külügyi szolgálat pénzügyi munkáját, hanem egész egyszerűen átláthatóságot szeretnénk. A külügyi szolgálat egy új intézmény az uniónak, megértjük, hogy vannak problémák az eszközök fokozatos telepítése körül, és vannak problémák abból adódóan, hogy elkezdték alkalmazni a pénzügyi rendeletet a, a szolgálatra is. Azt hiszem, hogy annyi mindenképpen érthető volt Busé úr által elmondottakból, hogy ez az összeg nem arról szól, hogy növekedtek a pozíciók, az álláshelyek, eh, hanem arról, hogy azok a pozíciók, amiket ténylegesen betöltöttek a külügyi szolgálatnál, nem azok voltak, amelyek 2011-ben, eh, amikor a költségvetést tervezték, előreláthatóak voltak. Tehát megköszönöm önnek a szóbeli tájékoztatást, de a lehető leghamarabb szeretnénk írásban is megkapni a magyarázatot. Je vous remercie. Donc, euh, euh nous... Eh, tehát köszönöm szépen, akkor ezt a pontot így eh, befejeztük, és eh, áttérünk a nyolcas napi rendi pontra, amely Richard Ashworth jelentése, a Herkül, Herkules 3-as, Herkül 3-as programmal kapcsolatban, Herkül 3 Köszönöm, elnök úr. 2011. decemberében az Európai eh, Bizottság egy rendelettervezetet, eh, javaslatot fogadott el az Hercule 3-val, a Herkules 3-mal kapcsolatban. Az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szól ez a program. Ez az új program külön hangsúlyt eh, helyez a cigaretta csempészés és a cigaretta hamisítás ellen, és ez megfelel az Európai Bizottság azon kötelezettségének, amely a négy nagy cigarettagyárral, gyártóval való a megállapodásból fakad. Én egyébként az illegális tevékenységek, a csalás elleni fellépést eh, támogatom. Eh, az Európai Uniónak védenie kell a pénzügyi érdekeit. Ugyanakkor egy ilyen program hatékonyságával kapcsolatban továbbra is vannak eh, kérdőjelek. Ennek a költsége megkérdőjelezhető, illetve a az administratív teher és hatékonysága. Ez a, ennél a programnál oda kell figyelnünk, hogy az átfedéseket elkerüljük, mert vannak tagállami programok is, és tagállami csalás elleni eszközök, ne legyenek átfedések, azt nem szeretnénk. Erről szólnak a módosítóim közül egyesek, beleértve a kettes számút leginkább. Fontos tehát, hogy a nemzeti intézkedéseket megerősítsük a hosszú távú célokra való tekintettel. Végső soron az európai adófizetők pénzének megóvásáról van szó. Egy független jelentés alapján sem tudjuk megállapítani, hogy a Herkules 3 program az valóban sikeres volt, ezért az erre vonatkozó módosítómat visszavontam. A számvevőszékről szólva a javaslat elfogadása előtt kellett volna a számvevőszékhez fordulni, annak érdekében, hogy a számvevőszék véleményét figyelembe lehetett, lehessen venni. Ez nem történt meg. Remélem, hogy a jövőben ez nem így lesz. Összességében a számbevőszék véleményét támogatom. Független értékeléseket kérnek, az EU hozzáadott érték alapos elemzését, különös tekintettel a technikai segítségnyújtásra. Jobb teljesítmény indikátorokra van szükség, illetve a tanulságok levonására és azok beépítésére a következő időszak programjaiba ideértve elsősorban a 2014-től 20-ig terjedő időszakot, erről szól a 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es módosítom. Az auditor meglátásait a társfinanszírozással együtt finanszírozásra vonatkozóan elfogadom. Én is úgy gondolom, hogy nem megfelelő. Szerintem a társfinanszírozás mértéke 50% kell, hogy maradjon maximum, tehát itt kiegyensúlyozottak a tagállamok és az EU érdekei. Ugyanakkor azt el tudom fogadni, hogy kivételes esetekben, amikor az nagyon indokolt, 80 80%-ra lehet növelni az EU finanszírozás mértékét, erről szól a 12-es módosító indítványom. Ami a teljes pénzügyi borítékot illeti a 2014-es 2020-as időszakra, ez 110 millió euró. Ez egy jelentős növekedés a Herkules 2-höz képest, és azt gondolom, hogy én ennél nagyobb visszafogátságot szeretnék látni a jelenlegi körülmények között. Meg kell vizsgálnunk, hogy hol lehet további megtakarításokat eszközölni. A 8, 9 és 10-es módosítom erről szól. Remélem, hogy konstruktívan együtt tudunk működni annak érdekében, hogy egy jó véleményt adjunk ki. Állok az együttműködés elé a az árnyék előadókkal, és nagyon szívesen meghallgatom a kollégák észrevételeit. Köszönöm. Richard, Mrs. Gressler. Gressler. Ja, danke. Köszönöm. Nem voltam árnyék előadó, de néhány dolgot megjegyeznék a témához, mert ez egy fontos dolog az Európai Unió számára, szomorú téma, hogy az EU és a tagállamok között konfliktus van. A Kokobu elég gyakran tengelyt akasztott az Olaffal is ebben a kérdésben. Tehát itt teljes átláthatóság, átláthatatlanság van az eddigi költési gyakorlattal kapcsolatban. Szeretnénk egy olyan jelentés tételt szorgalmazni, amiből tényleg kiderül, hogy mi lett a pénzzel. Így a következő költségvetést úgy tudjuk alakítani, hogy pontosabban tudjuk, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A Herkül program óta most kapunk először jelentést arról, hogy mire költötték az eszközöket tehát a dohány koncerne 2 milliárd eurót fizettek az Európai Uniónak, hogy hamisításmentes cigaretták szülessenek, és ez a 2 milliárd 90% a tagállami költségvetésbe folyt, 10% itt marad. És a 10%-ból tagállami befektetéseket kell társfinanszírozni a cigarettahamisítás ellen. Tesmértékben értem, amit mondasz, a társfinanszírozáshoz. Oké, okay, azonban az OLAF részéről is van egy olyan kérés, hogy 80%-os legyen az arány, hogy 80%-ot fizet az EU, 20%-ot a tagállam. Ezzel pedig foglalkoznunk kell, és igazából az igazságoság tekintetében én ezt eléggé összetákoltnak tartom. Tehát nem tartom igaz, igazságosnak. A pénz eltűnt, még nincsen infrastruktúra a cigarettahamisítás ellen, azokban a tagállamokban, ahol problémáink vannak, mondjuk például Bulgáriában vagy a balti országokban, hiszen ott a harmadik államokból történő cigaretta csempészet óriási mértékben zajlik. Minden esetben szorgalmaznám, hogy jobb legyen a jelentéstétel. Szeretném tudni egyszerűen, hogy hova tűnt el ez a pénz és hogy miért nincs meg az az infrastruktúra, amire ezt a pénzt el kellett volna költeni. Nem működik. Nincs. Hol van? Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon jó alkalmunk van itt a hát, Költségvetési Bizottságban is, hogy az Európai Unió saját forrásainak a nyomon követhetőségét valahogy biztosítjuk közön. Monsieur Köszönöm, Inge. Gájer úr következik. President. Um. Köszönöm. Elnök úr, osztom az igazságosság politikai meggondolásokat Ashworth és Gressle képviselők nyomában. A 325-ös cikkben olvashatunk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Egy nagyon egyszerű matematikai gyakorlat, hogyha ezt ketté osztjuk, akkor 50%-os költségmegosztásra jutunk. Az egész Európai Unió és a világ bonyolultabban működik, mint egy ilyen kettéosztás. Az Európol jelentései alapján tudjuk, hogy hol zajlik a csempészés fő sodra. Nem egységes az Európai Unióban, két tranzit út van, dél, Olaszország, a brit szigetek, és Kelet-Európa. Ausztriában eléggé nyilvánvaló, nincsen külső határuk, csak a repülőtéren, csak a repülőtereket kell ellenőrizniük, azonban többi EU országnak van külső határa. És tudjuk, hogy néha eléggé veszélyeztetettek ezek a külső határok. Vegyük például Görögországot. A görög állam pillanatnyilag hát nem éppen erre akar pénzt költeni tehát ez a program viszont valahol önfinanszírozó. Tudjuk a számokból, hogy milyen számokról van szó, 10 milliárd euró okoz, ez annyit okoz, tehát 9 milliárd euró a tagállamoknál és 1 milliárd eurót az Európai Uniónál. Itt ellent kell mondanom Ashworth kollégának, minden euró, amit ebbe a programba befektetünk, nagyon jó helyre kerül, hiszen az Európai Unió költségvetését védi. Megnehezíti a csempészetet, és a saját bevételeink esetében további lehetőségeket kapunk. Azonban, ha a tagállamok különböző módon érintettek, és különböző feladataik vannak, akkor osztom azt, amit Inge mondott, hogy szükséges tudni, hogy milyen pénzek, milyen források hova mennek, milyen intézkedésekre. Tehát például technikai, itt technikai készülékekről van szó, tehát kamion szkennerekről, tehát hogy Rotterdamba például be lehessen nézni a konténerekbe, és így tovább. Ez egy eléggé költséges dolog. Ezen kívül az Európai Uniós eszközöket, eh, forrásokat ilyen készülékekre is kell költenünk. Tehát kinek a feladata ez? Tehát ez az EU feladata, ez a tagállamok feladata, baráti módon átveszik, de akkor ehhez embereket is alkalmazni kell, akiket ki kell képezni, hogy hogyan használják a készüléküket, és így tovább. Tegyük lehetővé, hogy lesz egy záradék, Ashworth úr is utalt erre, tehát indokolt kivételekben, kivételes esetekben lazíthatunk a társfinanszírozáson. Most a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban is tárgyaltunk erről, van egy ország jegycég. Szerintem nem feltétlenül észszerű ez, hiszen változhatnak a tranzitutak. A szervezet bűnözés nagyon gyorsan reagál a mi intézkedéseinkre, és egyszer máshol rakja a tranzitutat. Tehát tudjuk, hogy ma hol nagyon szükségesek a készülékek, ott holnap esetleg nem ennyire szükségesek, hanem egyszerűen máshol kellenek, mert átrakták a tranzitutakat. Tehát szerintem a társfinanszírozást oldjuk meg, könnyítsünk, de ne legyen egy merev országlista, hogy hol szükséges ilyen eszközökbe befektetni. Az Olafot és a bizottságot kérjük meg, hogy megfelelő kritériumokat adjanak meg, hogy hol szükséges a megnövelt társfinanszírozás. És ez pedig a taná, tehát ez a költségvetés függvénye lesz. Természetesen szeretném tudni, hogy hol mit finanszíroztak. De kész vagyok arra, hogy politikailag megadjam a kritériumokat, ez a feladatunk, de nem akarnék én egy én eh, kőbe vésett országkatalógust, hiszen akkor valószínűleg minden ország úgy gondolja, hogy neki szüksége van a támogatásra. Köszönöm. Merci, mon cher. Köszönöm, kedves kollega. Salvador Gáriga következik. Sí, yo creo que casi ninguno se acordará, eh, porque no estaban aquí. Köszönöm. Nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, hát aki nem volt itt, az nem fog emlékezni rá, de ez a program, ez az Európai Parlament egyik saját kezdeményezése volt, hogy legyen egy nem állandó vizsgálóbizottság, melynek feladata az illegális cigaretta kereskedelem, illetve a cigaretta csempészet nyomon követése. 1995-ben történt ez. Richard módosítóit én jónak tartom, de hogyha van időnk, akkor szerettem volna hangsúlyozni, hogy a társfinanszírozást is vizsgáljuk még meg. Richard gondolata, hogy itt megpróbáljunk takarékoskodni az Európai Unió költségvetésében, ezt szeretném támogatni. A társfinanszírozás azokra az esetekre korlátozzuk, szükséges, nyilván lesznek kivételek is, azonban meg kell nézni, hogy milyen mellékhatásai lehetnek azokra az országokra tekintve, akiknek gyengébb a költségvetése. Tehát, hogyha tovább csökkentjük az Európai Uniós finanszírozást, hiszen elég gyakran azokban az országokban látjuk a problémákat, ahol gyengébb az adminisztráció és szerényebb a költségvetés. Itt talán logikusabb lenne, hogyha az Olaf eredeti javaslatát tartanánk meg, hiszen nem arról van szó, hogy itt közösségi pénzeket akarunk megtakarítani, de másrészt a problémát a gyökerénél kell megragadni. Itt van az illegális kereskedelem létezik a csempészet, és ez rengeteg problémát okoz. Az Európai Unió költségvetésének is, azonban az Európai Unió jogrendjének is. Richard néhány nagyon jó érvet soroltatott, lenne csökkenteni a társfinanszírozást, de úgy gondolom, hogy ne ne zavarjuk ezt meg. Jan Mulder. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. of this first... 1995-ben ez egy nagyon fontos bizottság volt. Nagyon hasznos volt, nem csak ezen javaslat tekintetében, hanem az adat továbbítás tekintetében is hihetetlen, hogy mit mindent talált ez a bizottság 95-ben. És. De ez már régen volt. Még nem határoztam el, pontosan, hogy mit csináljak, de nagyon fontos ez a kérdés, és egyre fontosabb lesz. Ha a parlament úgy gondolja, hogy a saját források játszák itt a legnagyobb szerepet a több éves pénzügyi keretben, akkor ez automatikusan azt jelenti, hogy meg kell tárgyalni. Tehát itt van a Herkül program, és a saját eszközeinket természetesen kézben kell tartanunk. És pedig jobban. Az első gondolatom a következő lenne. Pillanatnyilag a saját forrásaink, tehát így a különféle import, vámok, és így tovább, tehát ezekre a részekre kell koncentrálni, ahol ezeket a vámokat kivetik és beszedik. És itt a lehető legmagasabb társfinanszírozást kell felajánlani, tehát ez ne függjön a tagállamtól magától. Tehát ahogy a tagállam a társfinanszírozást megszabja, az egy dolog, de szerintem az az alapvető, hogyha Európai Uniós források vannak, akkor Európa azon részére kell koncentrálnunk, ahol beérkezik a vámbevétel, beérkezik az áfa bevétel. És most kíváncsi vagyok, hogy Ingeborg mit mond. Bien, alors nous continuons le ping-pong. <laughs> Inge. Akkor folytatjuk a pingpongozást. Inge. Igen, Jan hogyha mindenki saját magára gondol, akkor mindenkire gondolva van. A társfinanszírozás pedig Rotterdamba menne. Mert az a legnagyobb kikötő. Szuper kikötő voltunk Rotterdamban, de elegem van már a rotterdami pénzekkel. Tehát, hogyha valakinek nincs szüksége EU-s támogatása, akkor Rotterdamnak. Örültünk, amikor hallottuk, hogy a Herkül pénzekből Rotterdam még semmit sem használt fel. Ez egy szomorú vita, hiszen itt tényleg arról van szó, hogy minden megpróbálja, mindenki megpróbálja jó tágra nyitni a zsebeit, hogy beleessen a manna. De itt nekünk átlátható érdekek mentén kell cselekednünk. A Rotterdami kikötő tényleg szuper. Oui, je pense que Hamburg igen. Úgy gondolom, hogy Hamburgnak sincs nagyobb szüksége támogatásra. Aztán Bárszernek meg aztán inkább ne is adjunk pénzt. Hát ez így van. Na jó. Kedves kollégák! Olyan problémával állunk szemben, amely rendkívül fontos. Tehát természetesen, mint költségvetési bizottságnak az a feladatunk, hogy elsősorban és szinte csak is a költségvetési szempontokat mérlegeljük. Nos, a költségvetés és a gazdasági aspektusokon túl, tehát, hogy hogyan élünk együtt mi, 27 különböző nép, egy olyan nagy térben, ahol minden szabadon mozog, hát ez elég nagy kihívás. Ugyanis minden szabadon mozog a termékek, a személyek, a tőke, de ugyanakkor vannak szabályaink, amelyek eltérőek nagyon sok területen, és a szubszidiaritás jegyében a továbbiakban is így kívánunk élni. Tehát ezért ö, olyan mozgásokat, ö, olyan kereskedelmet, néha illegálisat, néha a büntetőjoggal ellentmondásosat támogatunk, amelyek néha perverzek, és hát beleértve ide az egészségre gyakorolt hatásukat is. Úgyhogy az Európai Uniónak nagy a felelőssége, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az illegális dolgokat büntesse, vagy megakadályozza, és biztosítsa azt, hogy legalább a jogok szellemét tiszteletbe tartsák. Nyilván ez talán a legnehezebb és a legfontosabb feladata az EU-nak, a parlamentnek és a Herkül programnak köszönhetően, ahol, ha jól értettem, itt a teremben több e, szülő atya is ta, itt tartózkodik. Én ugyan nem sajnos, nem tartozom ide, ez kár. De ami a cigaretta és a dohány e, kereskedelmét illeti, hála nekik most már jobbak a körülmények ezen programnak köszönhetően. És Richard elmondta nekünk, hogy milyen javaslatokkal rendelkezik a Herkül 3 vonatkozásában. Tulajdonképpen ez már a 13. <laughs> herkulesi feladat lesz, azt hiszem a 12 közül. Nos, hogy ezt a nagyon érdekes vitát lezárjam, nem tudom, hogy harmadik Herkules előadónk szeretne-e szólni? Köszönöm ezeket a szép megjegyzéseket, amelyeket hozzáfűzött az én jelentésemhez, és amelyekkel alapvetően teljesen egyetértek én, engem mindig lenyűgöz az, hogy vannak olyan kollégák, akik 95 óta itt vannak, és emlékeznek is arra, hogy mi történt. Jánról el tudom hinni, Salvador nem néz ki elég öregnek ehhez, de biztos majd amikor találkozok a felemlegetett úrral, majd mondom neki, hogy önök emlékeznek rá. Nos, Gájer úr megjegyzéseivel egyetértek, ez egy saját bevétel, és a beszedés módjában óvatosan kell eljárnunk, és én magam is nagyon komolyan veszem az Olaf ezzel kapcsolatos észrevételeit. Másfelől viszont arra is oda kell figyelnünk, hogy hatékony legyen a tevékenység, és hozzáadott értéket képviseljen, és ebben a témában én teljes mértékben támogatom Gressle asszonyt. A jelentéssel kapcsolatos munka folytatódik, a kollégákkal folyamatosan konzultálni fogok. Köszönöm. Oké, okay, thank you, Mr. Reporter. Oké, okay, köszönöm szépen az előadó úrnak. Juta és Salvador azt mondták nekem, hogy ebben a bizottságban amelynek Timutiától volt akkoriban az elnöke, az előadó, nem? In charge, according to Salvador, was a British conservative. A Kokobunak volt a, uh, az elnöke. Ja, igen, de talán biz, ő ismeri. Hát nagy a konzervatív hagyomány ebben a témában, de talán a, az többi frakció módosítóival. Nos, ami a továbbiakat illeti, a módosítók határidejének határideje október 15-e, Richard jelentéséről november 6-án szavazunk, november 15-én fogja a következő bizottság elfogadni ezt, és decemberben kerül a plenáris elé. Köszönöm szépen, kedves kollégák, végére jutunk a napi rendi pontoknak, nyertünk is egy kis időt, mert nem csak, hogy nem kell összeülnünk ma délután, de a délelőtt második felében is szabadok lesznek. Ennek szellemében, mielőtt még elválnánk egymástól, Szeretnék a jövő hétre vonatkozóan egy javaslattal élni. A jövő héten lesznek közülünk olyanok, akik nagyon sok feladattal kell, hogy szerbenézzenek az európai költségvetés témájában, ugyanis Kedden 16-án a, a külügyi tanácsa reggelizünk, aztán szerdán 17-én lesz a háromoldalú tárgyalás. Először a kontaktcsoportülése, ülése, aztán a, a háromoldalú tárgyások előkészítése a 2013-as költségvetés témájában. Ezen kívül van egy költségvetési bizottsági ülés 18-án csütörtökön egész nap a titkársági egyeztetést követően, tekintettel arra, amit tegnap és ma elvégeztünk, azt javasolnám, hogy a 18-ai csütörtöki ülést csak a délelőtti órákban tartsuk meg, ha egyetértenek velem. A koordinátorok ülését 14 órára terveztük, pillanatnyilag ezt hagyjuk, nyitva, mint lehetőséget a koordinátorok számára, és majd meglátjuk, hogy tényleg szükségünk van erre. Azonban mindenképpen szabadok lehetünk csütörtökön, 18-án délután, kivéve persze, ha csak valaki nem ragaszkodik mindenképpen ahhoz, hogy 15 órától 18.30-ig csütörtökön délután mindenképpen dolgozzon. Megfelele ez így, kedves kollégák? Igen? Salvador, rendben van. Csütörtök 18-a, tehát délelőtt itt leszünk. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Annál inkább. Annál inkább. Hát felszabadítom itt a délutánt, hogy mehessen mindenki Bukarestbe. Ennél jobbat nem is tudok fel, elképzelni. Azt nem mondhatom, hogy az egész ügyét teröljük, sajnálom. Jó, persze. Salvida, Salvador ugye a néppárt elnökségének jelöltje, aznap ülnek össze. Jó, akkor így fogunk eljárni. Nagyon köszönöm, és lezár, lezárom az ülést. Kérem, mindenki vigye magával a szavazókártyáját, ezt ne felejts el.